La séance est reprise. Folytatjuk az ülést. A napi renden a szavazás szerepel. Az első szavazás az Európai Unió szolidaritási alapjának előleg fizetések céljára történő igénybevétele az Unió 2017 évi általános költségvetésének keretein belül. Patricia Sulin kolléga jelentéséről van szó. Egyes módosító mellette. Á, talán egy teszt szavazást kell tartanunk. Kérem, hogy mindenki helyezze be a szavazókártyáját a készülékbe, és nézzük meg, hogy működik-e a rendszer. Megnyitom a szavazást. Eh bien, le scrutin est clos. Lezárom a szavazást. Sur le rapport de ma... Akkor nézzük Sulina asszony jelentését egyes módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva, kettes módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva a szöveg egészéről szavazunk. Elektronikus szavazás formájában megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Huszonnégy szavazattal elfogadtuk, két ellenszavazat mellett. Gratulálok Sulin asszonynak. Viatti úr jelentése következik. Az Európai Menekültügyi Válság kezelése az EU külső tevékenységének szerepe, egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hármas mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes módosító és hetes azonosak mellettük ellenük tartózkodó elutasítva. Ötös módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hatos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 9-es módosító, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 10-es módosító split vottal, első rész, mellette, ellene, ellenőrizzük elektronikus szavazás formájában. Lezárom a szavazást. Elfogadva 16-10 arányban. Második részről szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 11-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 12-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 13-as mellette. Ellene ellenőrizzük elektronikus szavazás formájában. Lezárom a szavazást. Elfogadva 14-11 arányban. 14-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 15-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 16-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 17-est visszavonták, 18 os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 19-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 20-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 21-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 22-es két részben, első rész mellette ellene ellenőrizzük. Lezárom a szavazást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 30-as, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 31-es, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 32-es, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 33-as, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 34 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 35-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 36-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 37-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 38-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 39-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Most a szöveg egészéről fogal- szavazunk elektronikus szavazás formájában, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A szövege 19-4 arányban 5 tartózkodás mellett elfogadtuk. Gratulálok Viotti úrnak! Most pedig az Erasmusról, ennek a végrehajtási jelentéséről szavazzunk. Novakov kollégánk anyaga ez, egyes módosító mellette, ellene ellenőrizzük elektronikus szavazás formájában. Lezárom a szavazást. 13-14 arányban elutasítva kettes módosító, mellette, ellene, nem emelik a kezüket, ki van mellette, ki van ellene. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva, 11-16 arányban, hármas módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva, négyes mellette, ellene ellenőrizzük, megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 11-16 arányban. 5-ös módosító mellette ellene. Azt hiszem, hogy elfogadtuk. Hatos módosító mellette. A négyesről már szavaztunk, az ötösre térjünk vissza, ötös tehát, ötös módosító, ez a négyessel megegyező, ki van tehát az ötös mellett? Ellene. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva 13-14 arányban. Hatos módosító ki van mellette? Ellene? Tartózkodás elutasítva. Hetes módosító mellette? Ellene? ellenőrizzük elektronikus szavazás formájában. Lezárom a szavazást. Elfogadva 15-13 arányban. 8-as módosító mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük elektronikus szavazás formájában. Lezárom a szavazást elutasítva 13-15 arányban. 9-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 10-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-es mellette ellene ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadva 15-13 arányban. 12-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 14-es mellette ellene elfogadva. 15-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 16-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 17-es mellette, ellene, elfogadva, 18-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 19-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 20-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 21-es, egy szóbeli módosítóval a jelentéstevő részéről, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 23-as mellette ellene ellenőrizzük elektronikus szavazással. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva 14-9 arányban, 24-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadva 25-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 27-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 28-as mellette ellene elfogadva, 29-es mellette ellene ellenőrizzük elektronikus szavazással. Lezárom a szavazást, elutasítva 12-17 arányban. 30-as módosító mellette ellene ellenőrizzük ezt is elektronikus szavazással, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva 10-18 arányban. Kérem, hogy emeljék fel a kezüket. 31-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 32-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 33-as ellenőrizzük az előzőt. Akkor a 32-est mm, lezárom a szavazást. Elfogadva. Elnézésüket kérem. 33-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 34-es mellette elnézést, ez szóbeli módosítós a jelentéstevő részéről, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most a szöveg egészéről szavazunk, módosított formájában. Elektronikus szavazás következik. Lezárom a szavazást. Elfogadva 27-2 arányban gratulálunk Novakov úrnak. Thank you. Structural Reform Support Program. Struktúrális reform támogató program, Albrecht úr anyaga. Itt bösített szavazást javasolnék valamennyi módosító esetében, amelyek tárgya az, hogy töröljük a rendeletet. Ellenzi ezt valaki, hogy tömbben szavazzunk erről? Nem? Akkor először a 12-es módosítóról szavazzunk. Ki van mellette? Ellene? Elutasítva. Most pedig nézzük a tömb szavazást az elutasítással foglalkozó módosítók mellette. Ellene? Elutasítottuk ezt a tömböt. és a 78-as módosítóról szavazunk, ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, elutasítva. 85-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 89 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva 15-12 arányban. 92-es módosító és 93-as ki van mellettük, ellenük tartózkodás elutasítva. 97-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 99-est visszavonták, 100-ast úgy szintén, 101, 102 mellettük, ellenük, tartózkodás elutasítva, 103-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 104, 105 mellettük, ellenük, tartózkodás elutasítva, 106, 107 mellettük, ellenük, tartózkodás elutasítva, 108 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 109-110 mellettük, ellenük, tartózkodás elutasítva, 111-12 mellettük, ellenük, tartózkodás elutasítva, 113-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 114-115 mellettük, ellenük, tartózkodás elutasítva, 116-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, Cent dix-sept. Ez a 116-ossal azonos volt, ezt a kettőt elutasítottuk, 120-121 mellettük, ellenük tartózkodás elutasítva, 126-ost visszavonták, 129-130 ki van mellettük, ellenük tartózkodás elutasítva, 131 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 134-135 mellettük, ellenük, tartózkodás elutasítva, ötös számú módosító, de ezt többen kell szavazni a hetessel együtt. Ki van mellettük? Ellenük elfogadva. 140-es, mert 140-es, ki van mellette? Ellene? Tartózkodás nem világos a helyzet, ellenőrizzük. Lezárva a szavazás, elutasítva 11-15 arányban. 141 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 142-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 144-es mellette, ellene tartózkodásra elutasítva, 145-ös mellette ellene tartózkodásra elutasítva, 146-147 mellettük, ellenük tartózkodásra elutasítva, ...149-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 150-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, Hatos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hetes módosító, ezt az ötössel megszavaztuk, 158-as mellette ez okafogyottá vált. es mellette ellene tartózkodás elutasítva. nyolcas módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 198-as mellette, e, ez el, vált, a 8-as lefedi, 9-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 200 és 201-es. Ki van mellettük? ellenük tartózkodás elutasítva. A 205-öst visszavonták. 208-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 13-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 14-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 15-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 16-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 17-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 19-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 21-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 22-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 24-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 25-ös mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva 13-14 arányban. 26-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 28-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 29-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 31-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 30 kettes mellette ellene tartózkodás elutasítva. 34-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 35-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 38-as mellette ellene tartózkodás elutasítva 39-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 40-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 41-es és 42-es mellettük, ellenük, tartózkodás elutasítva 43-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 45-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 46-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 47-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 49-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 50-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 1-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 53-as mellette ez okafogyottá vált. Kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva. 55-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, elutasítva, 56-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ötvennyolcas mellette ellene tartózkodás elutasítva, 58 és 59-es hármas mellette ellene tartózkodás elfogadva 61-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 64-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 4-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 66-os mellette ez oka okafogyottá vált, mert a négyest elfogadtuk. 67-es mellette nem, ez is okafogyottá vált, mert ez a négyessel kompatibilis. kompatibilis. 67. 67-es. 67-es a négyessel kompatibilis. Ki van mellette, emelje fel a kezét, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadva. 69-es, erről nem a 68-as az oka fogyott tehát 69-es, ki van tehát mellette, ellene, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást elutasítva 11-17 arányban. Most a szöveg egészéről szavazunk. C'est l'appel nominal, pardonnez-moi. Név szerinti szavazás következik. Elnézésüket kérem, megnyitom a szavazást. elfogadva 23 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett. Gratulálok Olbricht úrnak. Le rapport de Madame Olmeyer est reporté. Holmeyer asszony napirendi pontjáról szóló szavazásunkat elhalasztottuk, úgyhogy a Guardia jelentés következik. Éves jelentés az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységéről egyes módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk kettő mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk három mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes két részben első rész mellette, ellene ezt ellenőriznünk kell. A szavazást lezárom. Elutasítottuk 11-17 arányban második rész mellette, ellene. A második részt elfogadtuk. Ötös mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Hatos mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Hetes mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 8 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 9. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 10 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 11 mellette, ellene, tartózkodás, úgy gondolom, hogy elfogadtuk, de inkább ellenőrizzük géppel. A szavazást lezárom. Elfogadtuk 15-13 arányban. 12-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Szóbeli módosító következik Gerdia Zabal mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as. Az első részek kiesik. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Úgy gondolom, hogy elutasítottuk a második részt, de inkább ellenőrizzük ezt is géppel. A szavazást lezárom. Igen, igen, elutasítottuk. Kérném, hogy egy kicsit határozottabban emeljék fel a kezüket, hogy lássam. 14 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 15 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 16 mellette, ellene, Még egyszer akkor, jó. 16 mellette ellene. Tartózkodás. Ellenőriznünk kell géppel. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk 15-14 arányban. 17 mellette ellene. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, de azért ellenőrizzük ezt is. A szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. Elutasítottuk 11-17 arányban. 18 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 21 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 20 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 22 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 19 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 23 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 24 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 25 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. És akkor az egész szövegről szavazunk. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom elfogadtuk 27-3 arányban egy tartózkodással, és még egyszer szeretnék gratulálni Eider Gardiazabal Rubiál képviselőnek. La parole est maintenant a José Manuel Fernández. Átadom a szót most José Manuel Fernándeznek. Két költségvetési átcsoportosítási kérelemről van szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, igen, két átcsoportosításról beszélünk. A 32-es, ami 18 millió 508.200 euróról szól, több administratív kérdést meg kell vitatnunk itt, illetve ügynökségi munkát és kommunikációs tevékenységeket, ezért kell ezt az átcsoportosítást elvégezni, illetve a COSME programra csoportosítunk át pénzt. A 33-as, 33 millió euróról szól, a globális kifizetés késlekedései miatt az Erasmus irányába, ezért van szükség a második átcsoportosításra, és mind a két esetben, mind a 32-esnél, mind a 33-asnál azt javaslom, hogy támogassuk az átcsoportosítást. Köszönöm, mondja az elnök, senki nem kért szót, úgyhogy azt javasolnám, hogy támogassuk az előadót. Először a 32-esről fogunk szavazni pozitív ajánlással, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk 23-2 arányban. Nézzük a 33-as átcsoportosítást, géppel szavazunk, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk 24-2 arányban. A 2016-os költségvetésnél maradunk. Zserát Döprének adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. 16 átcsoportosítási javaslatról van szó. Van köztet 14, amelyel tulajdonképpen nem kell foglalkoznunk, mert nem kell ezekről szavazni, de van kettő, amiről véleményt kell formálnunk. Az elsőt a külügyi szolgálat javaslatára kell megvitatnunk, ez az INF 2 2016, és ezzel kapcsolatban nincs is problémánk, de itt van még az INF 3, az Európai Ombudsman, és ezzel kapcsolatban sincsen probléma. Aztán a számvevőszéknél öt kérelem van, kis összegűek, és ezekkel sem lesz semmilyen probléma. A régiók bizottságától hat kérelmünk van, ebből öttel kapcsolatban nincsen probléma, de visszatérnék a DLC 2000 16-osra majd később, ami az EGSB-t illeti. Három kérelmet kaptunk, ebből kettővel kapcsolatban nincsen probléma, és a DLC 1 2016-osra még vissza fogok térni. Hogyha a kollégák egyetértenek, akkor a 14 első kérelem tulajdonképpen elfogadható, ezeket tekintsük elfogadottnak, mert ezekkel kapcsolatban nincsen probléma. Elnök, Mányka úr. Köszönöm, elnök úr. Támogatom az előadó hozzáállását és véleményét, de egy megjegyzést engedjenek meg. Hogyha a régiók bizottságánál megnézzük a kérelmeket, akkor azt látjuk, hogy minden egyes évben 5%-os növekedést tapasztalunk a fordítás externalizálásával kapcsolatban. Folyamatosan megy följebb, tehát 15%, 20%, 25%, és nem tudom, hogy ez elfogadható-e a bíróság számára. A fordítások tulajdonképpen 1%-át képviselik a teljes munkaerő állománynak, és meg kell vizsgálnunk, hogy mennyire lehet kiszervezni, kiadni a fordítási munkákat, és hogyha ugyanezeket a személyeket bocsátjuk el, és utána őket szabadúszóként alkalmazzuk, ugyanazokat a személyeket, akkor ennek mi értelme van? Elnök, Hát ez tulajdonképpen látszatkeltés, ugye kifelé azt mutatjuk, hogy csökkentettük a költségeket, és leépítés volt, ugyanakkor ugyanazeknek az embereknek külsősként kifizetjük ugyanazokat a pénzeket, mert hát a munkát, a szolgáltatást el kell végezni. Elnök úr, egyetértek azzal, amit Manka kolléga elmondott. Szerintem ez közvetlen következménye az összes intézményre vonatkozó 5%-os leépítési tervnek, de ezeknek az embereknek egy részére mégiscsak szükség van, úgyhogy ugyanezek a személyek külsősként vagy szabadúszóként elvégzik ugyanazt a munkát. Teljesen ostoba döntés volt ez az 5%-os leépítés. És akkor most lássuk azt a két kérelmet, amely esetleg problematikus, az egyik az egészbére vonatkozik, ez a DEC 1 per 2016, és a régiók bizottságánál ugyan ez a referenciaszám szerepel DEC 1 per 2016. Mindkét esetben jelentős összegről van szó, amely túllépi az 1 millió eurót, és körülbelül 900 ezer eurós a régiók bizottságának esetében. Na most pontosan miről is van szó? A régiók bizottsága, ha fogalmazhatok így, itt a brüsszeli közös épületekben lakik, illetve dolgozik. A kérelem arra vonatkozik, és most itt nem fogok a technikai részletekbe belemenni, tehát a kérelem a következőre vonatkozik. lehetővé tenni, hogy ne a 2017-es, hanem a 2016-os költségvetésből fizessenek ki már a 2017-es évre vonatkozó működési költségeket. Ez pedig felbontja a költségvetés éves leosztását. Ezért további indoklást kellene kérnünk, hogy miért is kellene ezt elfogadnunk. Először is azt már mindenképpen elmondhatjuk, hogy a 2016-os évben minden egyes kérelmet elfogadtunk, mert ez volt a bizottság formális kérdése, úgyhogy minden egyes intézménynél minden kérelmet eddig elfogadtunk. De mi történik, hogyha ezt nem fogadjuk el? Hogyha ezt nem fogadjuk el, akkor bizonyos pénzösszegek elvesznek, olyan pénzösszegek, amelyek egyébként szükségesek lennének arra, hogy a biztonsági intézkedéseket meg tudjuk erősíteni a bejárati csarnokban. És hogyha erre nincsen pénz, akkor erre külön kell majd pénzeket elkülöníteni a 2017-es évben. Tehát emiatt a két ok miatt, mint amit az imént elmondtam, hogy eddig minden kérelmet elfogadtunk, illetve másodszorban az, hogy szükség van a biztonsági ellenőrzés megerősítésére, és erre kellene a pénz, ezért úgy gondolom, hogy ezt a kérelmet nem kellene támogatnunk. Köszönöm szépen, Holmájer asszony, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. A munkák kiszervezésével kapcsolatban szeretnék hozzászólni, nem a legutóbbi témával kapcsolatban, mert nekünk is vannak ilyen problémáink. Kiszervezünk rengeteg munkát nagyon sok témában és nagyon sok szinten, és ez vonatkozik a tolmácsolásra és a fordításra is. A köztisztviselő kollégák számát jelentősen csökkentettük, tehát megszűntek posztok, de nem biztos, hogy ezzel költségmegtakarítást is elértünk. Úgyhogy nem nagyon értem, hogy mire volt jó ez az egész leépítés, hogyha ez nem járt költségcsökkentéssel. Nous revenons au transfert que nous suggère Monsieur Amig vous en prie. Non Donc, euh, peut-être pouvons-nous... Euh, Hogyha más nem kér szót, akkor erről a két fennmaradó kérelemről fogunk szavazni géppel. A szavazást megnyitom. Tehát az RB és az EGSB DLC 1 per 2016-osával kapcsolatban megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. elfogadtuk ezt a két kérelmet 23-2 arányban. Holmájer asszony témakörében, az ingatlanpolitika témakörében nem kell most semmiről szavaznunk. Úgy gondolom, hogy a 14 nem problémás kérelem kapcsán nem kell szavaznunk, a 14 problémamentes kérelmet elfogadottnak tekintjük és ezzel véget ért a mai napi szavazás. De továbbra is Holmájer asszonynál maradunk, mert az övé a következő téma, az Európai Szolidaritási Alap igénybevétele Németországnak szóló támogatás céljából. Elnök úr, kedves kollégák! Miről van itt szó? Egy olyan dosszéről, amelyet egész Európa ismer, a televízión keresztül a alsó bajorországi kormány májusban, ez év májusában terjesztette elő ezt a kérést. Árvizek voltak, heten meg is haltak. 47 ezer embert érintettek ezek az árvizek, és hogy pontos legyek, 10 perc alatt egy egész várost elárasztott a víz, és több ezer ember megpróbált az első emeletre menekülni, ha még állt a ház, és mindenki úgy próbálta menteni magát, ahogy lehetett, de nem sikerült mindenkinek, és több mint 2000 ember fedél nélkül maradt. Szimbach am inben volt a legsősebb a helyzet. A bizottság kiszámította, hogy milyen összeg lenne szükséges ahhoz, hogy minimális rekonstrukciós lehetőségeket támogasson. Körülbelül 26 milliárdnyi kár van, ami azt jelenti, hogy alsó Bajorország GDP-nek 3%-át teszik, és a regionális GDP 1,5%-át ezeket a szervizeket regionális katasztrófának minősítették. 2,5%-ról van itt szó, 1,6 milliárdot jelent ez. Im üblichen Rahmen abgelaufen. Die Kommission hat alle hagyományos eljárást folytatunk, a bizottság mindent ellenőrzött, és nincs ezen mit sokat vitatkozni meg kell várni azt, hogy ez a város szín ismét talpra álljon. Köszönjük, Holmájer asszony! Mindannyian tudjuk, hogy mennyire súlyos körülmények alakultak ott ki. Van-e vélemény, valaki szeretne hozzászólni ehhez? Úgy látom, hogy nincsen. Köszönjük ezt a közleményt, Holmájer asszony! Valószínű, hogy módosító indítványokat fognak ehhez beadni, amelyeket legkésőbb holnap 10 óráig kell megtenni. Költségvetési Bizottságban a szavazás a következő hetekben lesz. A dátum még nincs meg, és a plenáris ülés dátuma sincs meg, ahol ezt tárgyalni fogjuk. Most pedig José Manuel Fernándeznek adom meg a szót, aki három költségvetés módosítást fog ismertetni 2016-ra vonatkozóan. Köszönöm, elnök úr! Már többször beszéltem erről a témáról ebben a szakbizottságban, és szeretném elmondani, hogy az ötös költségvetés módosítás, itt nincs probléma, mert csak a bevételeket kell egyensúlyba hozni, miután 2014-ben volt egy döntés a saját forrásokról. És én azt javaslom, hogy ezt a dabot fogadjuk el, a hatos dabot is, nincs ezzel gond, ez a szolidaritási alap mobilizálása kapcsolatos, figyelembe véve a németországi árvizeket. És azt javaslom, hogy a négyes dabba kapcsolatosan is fogadjuk el a javaslatot, ez a költségvetés módosítás. 7,3 milliárd eurót nem használtak fel a kohéziós politika miatt, ez vissza fog áramlani a tagállamokhoz, de figyelembe a jövő problémáit a kifizetéssel kapcsolatosan és a több éves pénzügyi tervekre nehezedő nyomás és figyelembe véve a következő évek érintettek ezzel. Ez a DAB, ez a költségvetés módosítás ezért aktuális, figyelembe véve a fronták szervezeti felépítését, munkatársait, és közben segítjük azt is, hogy a menekült problémát megoldjuk. Törökországban a menekültek segítésére van egy alap, és egy nagy végrehajtási alap. Én azt javaslom, hogy 400 milliót tervezünk be az utólagos fázisban kifizetendő, azért, hogy ezt a menekülteket segítő eszközt megtámogassuk. Van egy másik jelentés, az előre nem látható eseményekre szolgáló márzsot. Az egyik sorban ezt, vagyis fejezetben ezt jelezhetjük, és ugyanúgy a 2010-es költségvetésben 4-es, 5-ös, 6-os DÁB, megvan erről a jelentés, és a részleteket a következő órákban fogja megkapni az összes képviselő. Szeretném elmondani, hogy a 6-os DAB esetében azt javasoltam, hogy a módosító indítvány határideje az egyeztetés végére essen, vagyis 17-ére, november 17-ére, azért, hogy az egyeztetés eredményét a dábban is tükrözzük. De a hatos dáb párhuzamosan halad Mónika jelentésével, és november 14-én, hétfőn 18 óráig kell leadni az erre vonatkozó módosításokat. Elnök, köszönjük előadónknak. A, az ütemtervet tehát a költségvetési eljárás fogja meghatározni. Van-e megjegyzés? Nincsen. Köszönjük hozzá Manuelnek ezt a közleményt, és szem előtt tartjuk ezt a három költségvetés módosítás, lesz majd egy szavazás erről. Itt két dologról van szó párhuzamosan, a 2017-es költségvetés, ez az egyes módosító indítvány területe, a másik pedig a éves pénzügyi keret felülvizsgálata, ami az egyeztetés állását illeti 10 óra 30-ra irányoztuk ezt elő, mivel most még csak 10 óra van, akkor folytatjuk az ülésünket, mégpedig 10 óra 30-kor zárt ülés lesz. Addig szünetet rendelek el. C'était prévu à 10 heures. Certains de nos... Mivel 10 óra 30-ra irányoztuk elő, néhány kollega úgy intézte a munkáját, hogy 10 óra 30-ra ideérjen. Éppen ezért én azt javaslom, hogy függesszük fel az ülést, és